Az elnök. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Megnyitjuk az ülést. A napirendi, van egy napirendi pontunkon a Schengen értékelés mechanizmus logalapja és a Tamás nyilatkozata áll az első helyen. Szeretnék arra utalni, hogy nem lesz spontán felszólalás a e napirendi pontot követően, tehát a szabályok szerint nem lesz catch the eye, ez a spontán felszólalás e napi rendi ponthoz kapcsolódóan. Verhofstadt kollega, kérem nyugodjon meg. A mikrofonja be van kapcsolva tudnilik. Úgyhogy legyen erre figyelemmel. Üdvözlöm Önöket, tisztelt miniszter úr, Bockov miniszter úr, üdvözöljük az Európai Parlament pacsoraiban, mint a tanács képviselőjét, Malmström asszonyot és itt van, őt is köszöntjük, a frakcióvezetők után adjuk meg neki a szót, a bizottság képviseletében. A szokás szerint először Bockov úr a tanács elnöksége gyanánt képviseletében kapja meg a szót. Ærede formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær. Mange tak for muligheden for at tale i andet. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy øh, szólhatok az, ezzel a, ezen téma kapcsán, ami rendkívül fontos. Miről is van szó?